A zöld frakció, nem a liberálisok frakciója, delegáció és szakbizottsági helyekre való kinevezésekről tájékoztatott. E mai ülési jegyzőkönyvéhez csatoljuk majd ezeket a kérelmeket. Ha nem lesz ellenvetés ezekkel kapcsolatban, akkor később kerülnek megérősítésre ezek a kinevezések a posztokra. A Környezetmény Szakbizottság egy parlamenti szöveg elfogadását